A szavazás következik. Kravacsik úr jelentése a Balti-tengeri lazacállományról és annak halászatáról. És szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. A máli Kollegen Kollegen abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Das Dossier ist angenommen. Az anyagot elfogadtuk. Leichtfried jelentés következik. A közös kereskedelmi politikára vonatkozó bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Jó, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk az anyagot. Kelegár úr jelentése következik a halászati erőforrások a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén. Kelegár úr? Elnök úr, nagyra tartanám, hogyha beleegyezne most, ilyen késői időponton, hogy elfogadja a kérésemet, hogy név szerint szavazzunk a 33-as és a, a 32-es és a módosított teljes szövegről. Köszönöm. Wir werden das so tun. Wir stimmen zunächst. Rendben. Most az egyes blokk, és aztán a 32-es módosítót kicseréltük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott-e? Lezárom a szavazást. Akkor elfogadtuk 1-től 31-ig letudtuk, most pedig a módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Most pedig a 33-as módosító Gallagher kolléga, még egyszer. Tessék, Gallagher úr. Nem. Jó? Jó. Rendben, 33-as módosító kifogadja Elnök úr! Elnök úr! Ki tartózkodik? Gallagher úr, tessék, megadom a szót. A halászati szakbizottság azt gondolja, hogy ennek a parlamentnek nincs választási lehetősége, hanem az mezőgazdasági tanács felelőtlen viselkedéséért vállalnunk kell a felelősséget, hiszen társjogalkotók vagyunk az elmúlt három évben a több éves pénzügyi terv elfogadásában. Minnyáján tudjuk, hogy ez a közös halászati politikának egy pillére, ezért ezek a tervek nagyon fontosak. A tengeri erőforrások, halászati erőforrások és a halászatból élő közösségek védelme érdekében. Ezért aztán mi, mint közvetlen választott testület és a tanács közös a felelősségünk, mi alkotóknak, A tanácsnak végre vállalnia kell a felelősséget, tiszteletben kell tartani a Lisboni szerződést és az európai állampolgárok véleményét. Így aztán a halászati szakbizottság részéről azt kérem, hogy az 1774-es szabály szerint, az eljárási szabályzat szerint halasszuk el a szavazást, és így ismertessük a tanácsal azt, hogy nem értünk egyet, amíg nem megfelelően kezelik ezt a témát, ami három éve folyik. Köszönöm. Rendben. Az 57-es cikk szerint kifogadja el, hogy elhalasszuk a szavazást. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk a kérelmet. Patron neves jelentés. Lili asszony. Elnök úr, csak tíz másodpercre venném figyelem, venném igénybe az idejét. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban kiosztottunk bizonyos anyagokat, de nem megfelelő címkézéssel. Az Európai Bizottság nagyon sokat tett a Kínából érkező játékok egészségügyi hatásával kapcsolatban. Lili asszony, elnézést, de ennek nincs semmi köze a témához és az ügyrendhez. Nem, nem adok helyet többet ilyen hozzászólásoknak. Csak azt szeretném elmondani, elnök úr, hogy a 14-es módosító indítványal kapcsolatban a frakciónknál egy mínusz szerepel, de plusznak kellett volna szerepelni, csak kiavítottam. Jó, köszönöm, elnök Patró, neves a cápa a hajók fedélzetén történő leválasztása. 11 módosító indítvány, ki van mellette, ki van ellene. Kérem, kérem, nem, nem név szerinti szavazás. Ki támogatja a 11 módosító indítványt? Ki van ellene? Jó, rendben, most akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 14-es módosító, név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 9-es módosító okafogyottá vált, 18-as módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 8-astól 15-ös, 17-es, akkor ö, okafogyott és akkor ki támogatja módosított szöveget, ki van ellene. Hát elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Szeretném mondani, hogy nem annyi kezet láttam, mint elektronikus szavazást. Most pedig megnyitom a jogalkotási szakról a szavazást, a jogalkotási állásfoglalásról. Lezárom. Elfogadtuk. A akkor a gyerekek jogellenes külföldre vitelének eh, polgári jogi vonatkozására szóló egyezmény eh, egyes C bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eh, G preambulum bekezdés, ki van mellette, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J. Preambulum bekezdés mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtam. Akkor az állásfoglalás teljes mértékben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor a Nemzetközi Távközési Egyesület világ konferenciájáról szavazunk, az egyes módosítóra szavazunk először, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második módosító, mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. A teljes szövegről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az NV és hat politikai frakció nevében a hetes bekezdés három részben első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas két részben első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk kilences eredeti szöveg mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11 két részben, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es e- egyes módosítás mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as két részben első mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást a 21-esre. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Angenommen. Paragraf... Elfogadtuk. 22-es eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as két részben. Név szerinti szavazás az első részre. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk második rész Név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 29-es eredeti szöveg két részben, első rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész, név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 36-os eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 37-es eredeti szöveg két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás, Elutasítottuk, de ellenőriztettem, Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. A harmadik módosító első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 43-as eredeti szöveg mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás 43-asra. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es eredeti szöveg első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es első része mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 63-as eredeti szöveg első rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk 66-os eredeti szöveg mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 73-as bekezdés 4-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 77-es bekezdés 5-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 77-es eredeti szöveg mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 79-es második módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtók. 82-es eredeti név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítvány teljességéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kopa jelentés következik, politikák, kritériumok és az EU stratégia érdekei a bővítés kapcsán. 24-es eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. 26-os bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazás lezártam. Elfogadtuk. 27-es bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazást, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 28-as bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Az elektronikus szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezártam. Elfogadtuk 38-as mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva a teljes elmásolás indítvány név szerinti szavazással. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Most pedig hét eh, állásolás ritmány következik a gázai helyzetről. Először is öt frakció részéről. Eh, de Kaiser mondja, ha jól tudom, ön eh, a szobbeli módosítóról kívánna szólni. De Kaiser asszony. Merci, monsieur le président. En raison du cessez-le-feu qui est... Köszönöm szépen. A tegnapi események kapcsán módosítottuk a megfogalmazást. Négy módosító indítvány van, ezeket majd beadjuk, megadjuk. Az első nézzük először. az ávekezdés elején express grave concerns szerepel itt, az módos, hogy be, betesszük oda, hogy welcome the ceasefire agreement uh, announced in Cairo and uh, calls for its full implementation. Tehát üdvözöljük a Kairóban elfogadott tűzszünetet, és ennek végrehajtását kérjük. Aztán comments the efforts of the Egyptians, tehát az egyiptomiak és a másik beavatkozók törekvéseit üdvözöljük. Szeretnék, hogy felolvassam az egész bekezdést? Köszönöm szépen. Van -e ezzel kapcsolatban bármilyen fajta kifogás? Kifolyásolják, kifogásolják ezt? Nem akkor ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Akkor ezt így elfogadtuk. Második bekezdés egyes módosító mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös bekezdés eredeti szöveg népszerűti szavazás. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Hetes bekezdést. Eredeti szöveg. Mi ezt a fia? Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most akkor rátérünk a négyes bekezdés Preambulum megkezdésre de Kaiser asszony. Je vais vous les lire tous les trois, ça sera plus simple. Felolvasom mind a hármat, az a legegyszerűbb. Egy új having regardos preambulum bekezdés. Agreement of 21st of November 2012. A second oral amendment. Uh, Második szabályi módosító. Whereas, whereas a whereas the recent escalation of violence has resulted in loss of life instead of ongoing conflict and uh, oral amendment négyes szóbeli módosító. Elnézést kérek az angol kollégától, angol kollégáktól. Bár az egyiptomi külügyminiszter és az USA külügyminisztere bejelentette a tűzszünetet Kairóban november 21-én a sajtótájékoztatón, és ha már a tűzszünet értelmében Izrael leállítja a gázai övezetben tapasztalható ellenséges cselekményeket földön, vízen, levegőben, a célzott kivégzéseket is zárójel bezárva, mivel ugye ez a konferenciáról származik, és zárójel nyitva, és az összes palesztin frakció leállítja az ellenséges cselekményeket, amelyek a gázai övezetből indulnak ki Izrael ellen, gondolok itt a rakétatámadásokra és a határmenti támadásokra zárójel bezárva. És ez a mondat tulajdonképpen a sajtótájékoztatóval került, tehát ide köszönöm. Nos, mindenki nyomon követte ezt, tehát akkor három szóbeli módosítóról volt szó, az egyik a négyesre vonatkozott, az A preambulum bekezdésre, és hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen fajta kifogás a három szobelivel szemben, akkor ezekről közösen szavazhatnánk együtt. Szavazhatnak, ki támogatja ezeket, ki ellenzi, tartózkodik, akkor erről így döntöttünk, rátérünk a teljes állásolás indítványra, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk, akkor rátérünk a Danjean jelentésre, amely pedig a közös és biztonság és üdepelkök végrehajtásáról szó, 8-as módosító egyes bekezdés mellette elne, tartózkodik. Elutasítottuk 9-es módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva a 10-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 21-es bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 13-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 16-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodik elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 51-es bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 62-es eredeti szöveg név szerint a szavazást. Megnyitom. Szavazotta mindenki. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 8, 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 101-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 101-es egyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 108-as név szerinti szavazás, szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes állásolás indítványról szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Pasku jelentés az EU záradékai, kölcsönös védelmi és szolidaritási záradék, szakpolitika és műveleti dimenziók. Négyes bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Eredeti szöveg 11-es bekezdés négy részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. F preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes elásulás indítványra szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kélem új jelentése következik. Kiberbiztonság és védelem. Csak egy szavazás van a teljes állásolási indítványról. Név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tarand jelentés, a közös biztonság és védelmi politika szerepe éghajlatváltozás okozta válsághelyzetek és természeti katasztrófák esetén. 20-as módosító két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 24-es első rész A 20-as második részét ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. 21-es két, 21 két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva. Akkor elnőrizzük ezt is, hogyha kell. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezártam. Ugyanez volt a többség elutasítva. 35-ös első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. A korábbi többséggel elutasítva. A teljes indítványról szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Jákon Szári asszony jelentése, az EU és Kazasztán közötti megerősített partnerség és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalások szavazzunk a 12-esről mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 16-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 20-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 21-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes bekezdés N pont szóbeli módosító kitől? Szári asszonytól, a jelentés készítőjétől. Tisztelt elnök úr! Nagyon rossz híreket kaptunk Kazasztánból, és emiatt szóbeli módosítót készítettem. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a humanitárius helyzet rosszabbodik Kazasztánban, ezért a szóbeli módosító, amit a frakciók támogatnak többségében, arról szól, hogy súlyos aggályokat fejezünk ki, amiatt, hogy jogszabályokat vezettek be november 20-án ez évben Kazasztán ügyé, ügyészein, és azt kérik a nem regisztrált ellenzéki pártoktól, illetve a illetve más ellenzéki támogatóktól, hogy ezeket eh, tiltsák be. A... Nem szabad, hogy a terrorizmus vágyával tiltsák be az ellenzéki eh, pártokat, illetve akadályozzák a szólásszabadságot. Elnök, köszönöm, ki kifogásolja ezt, senki, akkor erről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Wer ist dagegen? Kettes módosító kitámogatja, ki ellenzi, kitartozkodik elfogadva. 17-es ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes bekezdés, 8-as első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A hármas módosított visszavonták, 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 5-ös mellette a 4 megnézzük Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös. Mellette. Ellene. Tartozkodik elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartozkodik elutasítva. Egyes mellette. Ellene. Tartozkodik elfogadva. Hetes mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes módosító eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. J. Preambul mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. nyolcas két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Megnézzük, megint a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 9-es preambulum bekezdés után 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 11, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Az egész anyagról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Ferreira jelentés következik a kis halászatról kisüzemi halászatról és a KHP reformjáról. Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 31-es első albekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 31-3 két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva megnézzük a 31.3 második részét elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31.4. Két részben, első rész mellette. <laughs> Lene. Tartózkodik. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadva. 33-as két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadva a második rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadva 38 két részben, eredeti szöveg három részben ráadásul. Első rész mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadva második rész mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadva harmadik rész. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Megnyitottam tehát a harmadik részről az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es két részben az eredeti szöveg első rész. Mellette ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. E preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadva a második rész mellette, ellene. Megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. J. Preambulum bekezdés. Két részben Első rész mellette, ellene tartózkodik elfogadva, második résznek szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az egész véleményről szavazunk, név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. a Lövin asszony jelentése, a közös halászati politika külső dimenziója 1-től 18-ig a módosítókat visszavonták. 9-es módosító következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodik, megnézzük elektronikusan. Egyes bekezdés második része elektronikus szavazás. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. Hatos két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadva második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Kilences bekezdés két részben eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. 9-es bekezdést megnézzük, a második részt elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19 eredeti mellette ellene tartózkodik elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodik. Megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodik. Elfogadva 27 két részben Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 28 két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 37 előző két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva. 50-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadva. 53 két részben mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 55 mellette. Megnézzük az 53-as második részét. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 58 két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva 66 mellett, két részben mellette ellene tartózkodik, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 92 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva 78 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Az egész véleményről szavazunk név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Állásfoglalási indítvány következik az alkotmányi Bizottság részéről a 2014-es európai parlamenti választások vonatkozásában. Egyes kérelem mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene. Megnézzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg egyes bekezdés név szerinti szavazás. Nem, nem. Erről nem szavazunk. Hetes mellette ellene. Tartózkodik, elfogadva. Azt kérik, hogy nézzük meg, megnézzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Nyolcas. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadva kilences mellette, ellene tartózkodik, elutasítva kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadva négyes kettest megnézzük elektronikusan, megint az adást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes mellette, ellene. Elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Az egész anyagról szavazunk név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok mindenkinek, és köszönöm az együttműködésüket. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Zunächst a Bericht Grobarczyk. Grobarczyk jelentés, Pietikainen asszony. Frau Kollegin Pietikainen. Pietikainen asszony.